közzétennem egy új bizottsági tag kinevezéséről a jegyzőkönyvben és a, a, a dokumentumok között megtalálják a részleteket. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ennek ezt el tudjuk fogadni. Fernándos Ruás fogja felváltani.